Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkánkat. Nos, hát több minden van a napi rendünkön, még a szavazás előtt, amely szavazás 10 óra 15-kor, 11 kor kezdődik, tehát egy és negyed óra áll most a rendelkezésünkre, és kezdjük a témákat a fontosságuknak a sorrendjébe, mégpedig Reiner Bögének adnám meg a szót, hogy a pénz, több éves pénzügyi keretről beszéljen nekünk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Igazából egészen röviden össze tudom foglalni a dolgot, ugyanis és kérném, hogy a kollégák támogatását ebben, hiszen ez a közös stratégiánk része lehet. Jelenleg jelentéstevőként nem vagyok képes arra, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat alapján komolyan tárgyaljak. Az Európai Bizottság három javaslatot tett, amelynek alapján a hármas pontot, illetve a négyes pontot az intézményközi költségvetési megállapodásban, mely kimondja, hogy egy olyan szerződésváltozás esetében, amely költségvetési vonzattal jár, akkor a, a költségvetési ö, előirányzatot módosítani kell, mégpedig úgy, hogy a három intézmény ezzel egyetértsen. Az Európai Bizottság a részéről a technikai jellegű módosításokat megtette, megváltoztatták a költségvetési rendeletet, amelyről már vitáztunk. Ah, pardon. Donc y a un mélange elnézést, azt mondják nekünk, hogy az angol és a lengyel csatorna összekavarodtak. De minden most már rendeződött. Tehát az Európai Bizottság a saját részéről elvégezte a technikai jellegű módosításokat, erről terep már tárgyaltunk, és megtörtént az is, hogy a több éves pénzügyi keretet átvezették a megfelelő formába, és ezen kívül az intézményközi költségvetési megállapodást is elfogadták, kivéve azokat a bekezdéseket, amelyek már elavultá váltak, illetve elvégezte a bizottság a saját részéről szükségesnek tartott technikai jellegű módosításokat. Hogyha megnézzük a hármas pontot, akkor arról beszélnek, hogy hogy a költségvetési vonzatok tekintetében megfelelő módosításokra van szükség. Tudjuk, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk, és mindenképpen azt is tudjuk, hogy mivel új bizottság lépett fel, a bizottság főként a technikai jellegű kérdésekre koncentrált. És a koordinátorok körében már vitáztunk arról legutóbb, hogy egyértelmű az, hogy a költségvetési semlegesség az új politikai kihívásokkal kapcsolatban, amelyek a Lisszaboni szerződésből fakadnak, amelyek egyébként a külügyi szolgálattal kezdődnek az ötös kategóriában, amit egy a négyes kategóriában ez fakad a közös kül- és biztonságpolitikából, például abból, hogy mi lesz majd a környezetvédelmi politika sorsa a klímaváltozással kapcsolatban. A Lisszaboni szerződésben is ezt jobban megnevezik, de szó, szó lehet még itt a belső biztonságról, az űrkutatási politikáról, tehát ezek mind költségvetési problémákat okoztak az elmúlt három évben is, ugyanígy az 1A, 1B-ben, illetve a 4-es kategóriában is. És ezen kívül nincsen semmilyen más kiigazítási kérelem. Tudjuk, hogy egy nagyon nehéz gazdasági válságban vagyunk, és emiatt óriási költségvetési kihívással állunk szemben, ahogy a tagállamok is, és fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy helyese az, hogy ebben a konstellációban, ebben a gazdasági, politikai kihívásban most a Lisszaboni szerződés költségvetés kihívásait költségvetés semlegesnek definiáljuk, vagy inkább ezt 2014-re halasszuk el. Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes út. És ezért utalni kell még arra, hogy ebből a problémából kiindulva még nincs előttünk a teljes napirend, a teljes program, ez még most készül, mint a mending budget, nem tudjuk, hogy mi lesz majd ebben benne. Hadd mondjak egy példát, a 42-44-es pontokban az Európai Bizottság a korábbi számokat veszi figyelembe, ez 1,7 milliárdot, és ugyanúgy hagyja azt, ahogy azt korábban megtárgyaltuk, ha bár tudja, hogy itt azért lesznek változások. Ez ki fog hatni majd a pótköltségvetésre, illetve a pénzügyi keret módosítására 2013-tól. És hogyan lehet most a előzetes költségvetés kigazításáról beszélni? Megállapodtunk abban, hogy a korábbi Európai Bizottság ezt egy kicsit elhalasztotta, de ez nem jelenti azt, hogy ezt annyira későn kell benyújtania, hogy a, ne, ne, ne vássuk be ezt a következő ö, LKT ö, módosításába. Tehát azt javaslom, hogy ö, először is tárgyalnunk kell a külügyi meg kell néznünk a többi szakbizottságban mi történik, és közös álláspontra kell jutni, tehát meg kell nézni, mi van a jogi szakbizottságban, a külügyi szakbizottságban, és így tovább. És természetesen a teljes fejezetet a közös kül- és biztonságpolitikával újra kell tárgyalnunk, beleértve a tartalékok képzését, beleértve azt, hogy mi lesz majd a starting funddal, illetve az európai költségvetési eszközökkel, mi lesz majd a külön megbízottal, a négyes kategóriába tartozik ez majd, vagy ez majd inkább integrálódik a külügyi szolgálathoz, tehát meg kell majd ezt nézni, hogy mi lesz majd az ötös kategóriában a döntés. Akkoriban tárgyaltunk arról, hogy legyen információs jogunk. A, eljött a megbízott az AFET-hoz, meg, megvitattuk azt is, hogy kell majd évente vitázni a plenárison, külön megbízott kérdése meg van nevezve a szerződésben, és azt úgy van megnevezve, hogy may participate, tehát ezt is meg kell nézni, hogy mi lesz itt majd a felelősség, és és minden ilyen kérdést párhuzamosan kell megnéznünk, azzal, hogy a parlament más helyein miről vitáznak, és így kell majd egy kielégítő megállapodásra jutnunk, és így ez nagyon fontos, hiszen ez pénzhez kötődik. És meg kell kérdeznem az Európai Bizottságot arról, hogy nem lenne kész arra, hogy újra átgondolja, nem lenne szüksége arra, hogy a technikai módosítások mellett a bizottság részéről egy politikai jelzést is kapjunk, és ezeket a javaslatokat a költségvetési vonzatokkal eh, együtt egy Lisszabon releváns eh, áttekintésben, review-ban eh, átdolgozzák. És akkor így nem csak a tanácshoz kell orientálódni, hanem politikailag is fel kell lépni. Ez az, eh, amit a bizottságtól igazából elvárhatnánk. Hogyha hónap végéig, tehát április végéig ez nem történik meg, akkor nekünk kell megtenni a kezdeményezést, és a megfelelő módosításokkal eh, ki kell emelni a politikai költségvetési vonzatokat annak érdekében, hogy a intézményközi megállapodásnál valóban megfelelő vita jöjjön létre, és tényleg ez az áttekintés, amelyet említettem, ez tényleg megvalósuljon, mert különben nem hiszem, hogy másképp ezt el tudjuk érni. Tudjuk ezen kívül azt, hogy annak ellenére, hogy az, amit én kidolgoztam, és ami benne van a súrján állásorolásban is decemberből, ezek nagyon sok minden benne van együtt ebben. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság és a Tanács igazából nem érülnek annak irányába, hogy erre induljanak el. és a tagállamok is azt várják, hogy 2012-ig a parlament egy eh, több éves eh, keretet dolgozzon ki, legalább olyat, mint az előző. Wolfgang Schüssel az akkori tanácsának azt mondta, hogy másképp kellene eljárnunk, mert különben az lesz a vége, hogy egymásnak támadnak a tagállamok. Ezt, ezt így elmondta, de mivel a tanács annyira vonakodott, nem igazán sikerült megfelelő ajánlatot tenni a több éves pénzügyi keretre 2020-ig, tehát ismételtem, majd ez a modell is napirendre fog kerülni, tehát nem, nem csak erről az egy modellről kell majd vitázni, hanem meg kell határozni a feltételeket is. Hogyha majd lesz egy jó javaslat a parlament irányába, bár el kell mondanom, hogy az alapelképzelés, amelyet mindannyian osztottunk, és ez még évekre vissza megy, ez továbbra is napirenden marad. A Lisszaboni áttekintés után hogy majd lesz egy 2020-as pénzügyi terve, ahhoz a, a parlament, hogyha jól akar bánni a következő parlamenttel, akkor két alternatívát kell, hogy megvitasson. Egyrészt azt, hogy csak akkor tudjuk ezt jóvá hagyni, hogyha az új parlament a választás után egy nagyon széleskörű revíziós záradék lehetőségét megkapja, mert különben az új parlament nem kap majd egyáltalán semmilyen költségvetési tervezési teret. Sokkal erősebbre van szükség, mint ma, mert láthattuk, hogy ígéretekkel, illetve ígéretekkel mennyire fukarolmánik a bizottság. Ezt a két opciót nagyon komolyan meg kell tehát majd vizsgálnunk. És ezért az a benyomásom, hogy nagyon sok szakbizottság hajlandó arra, hogy velünk tartson, és készek arra, hogy ők is támogassák ezt az áttekintést a Lisszabonnal kapcsolatban, de ezt valóban el kell érnünk, illetve el kell érnünk a rugalmasság javítását, például a közös kül- és politika kapcsán például arról volt szó, hogy minden esetben elérhetőnek kell lennie a pénznek különböző akciók számára. Úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot jobbá kell tenni, és nem szabad az humán erőforrást elpocsékolni ezen eljárások kapcsán. Tehát ennyit szerettem volna ma önöknek elmondani, és az Európai Bizottságot arra szeretném ismételten kérni, hogy ennek tudatában nézze át a költségbecsléseket, és a politikai módosításokat is eszközöljön. Hogyha ez nem jön létre, akkor a Költségvetési Bizottság majd saját kezdeményezéssel fog módosításokat tenni, és lehet, hogy lesz majd egy olyan meggondolás is, mint amit tettünk a Galileo tárgyalások kapcsán, a Költségvetési Bizottságból kiindulva egy szóbeli kérdést tehetnénk fel a májusi plenárisra például, és akkor ezt összeköthetnénk egy rövid állásorolással a plenárison, és elmondhatnánk, hogy hol vannak a kulcsfontossági pontok a Lisszabon releváns költségvetési áttekintés kapcsán. Tehát ennyit szerettem volna ma önöknek elmondani. Merci, monsieur le rapporteur, qui donc... Köszönöm szépen, jelentéstevő úr aki egy sor kérdést is tett fel, és konkrétumokat is megfogalmazott. Hán Jensen a szó. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Reimernek is ezt a nagyon jó munka dokumentumot, ami Rendben, spanyolul? Spanyolul megy most? Most előzönlötte a német a csatornákat. Nagyon hangulatos a tolmácsolás ma délelőtt, mondja az elnök úr. Án, akkor még egyszer köszönöm szépen Reimernek ezt a nagyon jó munkadokumentumot, ami most is spanyol, mondják a teremben. Már megint spanyol jön. Akkor a technikusoknak meg kell oldaniuk ezt a problémát, gondolom. Úgy tűnik, hogy a német csatornán a spanyol jön. A liberálisok részéről elmondhatom, hogy teljes mértékben egyetértünk Rivernek azzal a gondolatával, hogy ez nem egy tisztán technikai művelet, amit le kell bonyolítanunk, mármint az intézményközi megállapodás felülvizsgálata. Természetesen vannak technikai ö, részek is, hiszen a megállapodás a, a szerződés részét képezi ma, és az Európai Bizottság jó munkát végzett, megmutatta, hogy mire lesz szükség, és ebben igaza van, ugyanakkor a számokat is meg kell vizsgálnunk. A parlament felhívást intézett ezügyben, Lewandowski úrhoz, Namassur úr levelet intézett, és ebben a levélben egyértelműen szerepel, hogy a bizottságnak folytatnia kell ezt a munkát, és elő kell állnia egy javaslattal a félidős felülvizsgálatról minél hamarabb. A munkadokumentum 5. oldalán látható számokból egyértelműen kiderül, hogy milyen nagyok, vagy milyen kicsik a marzsok az elkövetkező években. Van, ahol egyes fejezeteknél a nullához közelít a marzs, a bizottságnak semmilyen mozgástere nincs a feladatai ellátásában a bizottságnak érdemes lenne együttműködni a parlamentnek, mert különben egyfajta ö, ö, bénult helyzetben kezdeményezési lehetőség nélkül kell, hogy működjön az elkövetkező években. Úgyhogy mindenképpen meg kell ezt vizsgálnunk. Különösen érdekes a helyzet, hogyha a második fejezet alakulását nézzük, a mezőgazdasági politika Ugye a második eh, fejezet, ugye egy fejős tehén volt, eh, mindez idáig mindig lehetett újabb és újabb támogatásokhoz eh, elvenni belőle. A következő években ez nem lesz lehetséges. Nagyon szoros itt is a marzs. Mindenképpen meg kell ezt is vizsgálnunk. Feltétlenül támogatni tudjuk az e-munka dokumentumban ismertetett stratégiát. Két opciót említett ön. Persze csak akkor tudunk igen mondani, hogyha erőteljesebb a felülvizsgálati záradék a jövőben illetve az új parlamentet be kell majd vonni a felülvizsgálatba. Úgy gondolom, hogy hosszú távú cél, hogy az Európai Parlamentnek legyen beleszólása a pénzügyi terv kialakításába, pénzügyi perspektíva kialakításába. Végül is erről szól ez a vita. Említette a külügyi szolgálat kérdését. Persze erről folyik a vita, és úgy tűnik, hogy Ashton asszony eléggé frusztrált az Európai Uniós intézményi felállás miatt. Azt hiszem, hogy sokat fog tanulni az elkövetkező hónapok során erről az intézményes felállásról, és meg kell találnunk közösen a jó megoldást. A költségvetés része lesz ennek a jó megoldásnak. Hangsúlyoznám, ami Reimer anyagában szerepel, nem feltétlenül több pénzt kérünk, a hatodik oldalon szereplő számoknál a szerződés alapján kialakítandó marzsok szerepelnek. 41 milliárddal többre lenne szükség a jövő évben és 2012-ben, és 46 milliárd euróval többre lenne szükség 2013-ban. A pénzügyi perspektíva miatt óriási marzsok ezek. Mi nem kérjük, hogy 41 meg 46 milliárd legyen a többlet, hanem rugalmasságot kérünk, és a jelenlegi programok teljes felújítását kérjük, áttekintését, hogy lássuk, hogy mi működik, mi nem működik meg kell vizsgálni a prioritásokat, meg kell vizsgálni, hogy milyen változtatások lehetségesek a jobb rugalmasság érdekében. Úgy gondolom, hogy Barozó úr, a bizottság vezetője, többször megmutatta, elmondta, hogy a rugalmasság mellett van. Az EIT-t is akarta, a globális alapot is akarta. Két olyan eset ez, ahol látható, hogy végül nem rugalmasság lett az eredmény, hanem az, hogy a bürokrácia csatornáin osztjuk el ugyanazt a pénzt. De most már Barózó úr szerintem megtanulta, hogy túlságosan merev ez a rendszer. Legalábbis meg kellett volna tanulnia. És én nekem nagyon tetszik Reimer megközelítése, egyértelműen támogatni tudjuk. Ez egyértelműen nem tisztán technikai, hanem politikai művelet. Köszönöm szépen, Ann annak most egy nagyon érdekes eszmei, szellemi ö, fogalmat vezetett be, nevezetesen a ö, rugalmasság, még pedig a bürokratikus rugalmasság, nagyon érdekes fogalomról van szó. Heidel Gabriel Szávának adom meg a szót. Gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jensen kollégánk, illetve Böge kollégánknak a gondolata nyomán haladnék tovább. Tény az, hogy olyan változásokkal szembesülünk, olyan újdonságokkal, amelyekről nem tudjuk, hogy milyen hatások lesznek legalábbis a legtöbb esetében. Ezért lenne szükségünk további információkra, hogy átlássuk a változásokat. Ezek az új dokumentumok, ezek a felülvizsgálatok ez idáig csak technikai problémákat olvasoltak, azaz technikailag alkalmazkodtak, de világos az, hogy most már a politikai porondra kell terelni a vitát. A Lisszaboni szerződésben egy sor változás irányoztatott elő, ezek most lehetőséget adnak a számunkra, hogy a szakbizottságunkban megvizsgáljuk azt, hogy milyen politikai változásokat tartunk kívánatosnak, melyek azokat, amelyeket el tudunk fogadni, mely, melyek azok, amelyekben megállapodásokra tudunk jutni. Azt hiszem, van egy nagyon fontos fogalom, amelyet mindenképpen előtérbe kell tenni, ez a rugalmasság, mégpedig a pénzügyi perspektíva, a pénzügyi tercekertétében. A 2007-2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi tervre a korábbi években került, mert kerül sor ezeknek a megállapodásában. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan lehetnek prioritásai, de azt is látjuk, hogy ezek között vannak újabbak és újabbak. Következésképpen a rugalmasságnak a fogalma mindenképpen ö, elmélyítendő. Ez nélkülözhetetlen. A következő pénzügyi tervnek a megvitatására nem tudom, hogy mikor kerül sor, mert majd kiderül, hogy ezt a jelenlegét fogjuk meghosszabbítani, vagy pedig mi történik, esetleg lerövidítjük, és a 7 év helyett most majd 5 éves perspektíva születik, ami egy jó megoldás lehetne. Egy biztos, hogy itt rengeteg változás következik be, és nagyon gyorsan kell alkalmazkodnunk a változásokhoz. Na most a bürokráciának a rugalmasságá tétele, nem tudom, hogy ezt hogyan kellene elérni, de egy biztos, hogy meg megoldást kell találnunk, olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a jobb és gyorsabb fellépést. Aztán ott van azon programoknak a felülvizsgálata, amelyek ezen költségvetésnek a keretében valósulnak meg. Vizsgáljuk meg, hogy ezek jól működő költségvetési tételek, vagy sem. Ha nem, akkor ki kell ezeket iktatni. Semmi sem elmozdíthatatlan. Ha létezik egy olyan program, amely nem működik jól, és csak azért valósult meg, vagy indult el, mert hogy a prioritásába tartozott a parlamentnek, nos, akkor meg kell, ha ilyen van, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy miért nem működőképes az az egy biztos, hogy az a finanszírozás, amely az éves kereteket tartja be, nem tud ilyen módon rendesen működni. Azok a prioritások, amelyek 2003-ban megfogalmazottak a részükről, teljesen helytállóak mind a mai napig néhány korrekcióval. De ezek a korrekciók ugyanakkor nem biztosítják azokat a forrásokat, amelyre szükség lenne, és amelyekről nap mint nap meggyőződünk, hogy mennyire fontosak lennének az új prioritások finanszírozásához. Bőge úr ő, támogatásra tart igény. Azt hiszem, mindannyian készek vagyunk ennek a biztosítására, és az összes frakció képes arra, hogy ezen álláspontok mögött felsorakozzon meghatározó fontosságú ez a jelenlegi vita, és ez lehetőséget adhat arra, hogy nagyon fontos változásokat építsünk be a folyamatba. Az egyeztetések elkerülhetetlenek természetesen, de mindenképpen ki kell ezeknek a keretében használnunk a lehetőségeket, ezen lehetőségeket rendelkezésükre állok. Elnök, Görem Ferni a szó. Just to csak néhány rövid megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Tegnap elolvastam a tanács következetéseit a költségvetési iránymutatásokról, és ezek teljesen egyértelműek voltak. Először is kijelentették azt, hogy a teljes folyamatot a intézményközi egyezménnyel kapcsolatban ezt csak teljes mértékben technikai gyakorlatnak tartják. Ez az első dolog. A második dolog, amit mondtak, az az volt, hogy a 2011-es költségvetés mindenképpen, hogy a jelenlegi 2007-es, 2013-as pénzügyi terv keretein belül kell maradnia, és megfelelő marginokat kell hagyni a különböző fejezetekben, alfejezetekben, az újracsoportosítás nagyon fontos része lesz a 2011-es költségvetési eljárásnak. Egyértelmű, hogy óriási harcnak nézünk elébe. Mindenképpen el kell fogadnunk a pozíciójukat. Én értem a problémát, én tudom, hogy vannak problémák a nemzeti költségvetéssel, itt van a gazdasági válság, és értem én a problémát, de nekünk is bele kell gondolni, hogy ők mit gondolnak, csak így tudunk tárgyalni, de ez nem lehet az Európai Parlament politikája. Tehát mindenképpen elő kell készülnünk a vitákra. Minden jelentésben, véleményben, amikor ezekről tárgyalunk, akkor egyértelművé válik, hogy a plafonokkal kapcsolatban valamit tennünk kell. Három olyan jelentés van már most is, az 1A fejezetben, amelyek problémát okoznak. A kozlodói jelentés, a GMS e jelentés, illetve még a három új pénzügyi hatósággal kapcsolatos jelentés. Tehát ezek plusz terhet rónnak a költségvetésre. Tehát úgy vélem, hogy mindenképpen fel kell használnunk az időt arra, hogy kidolgozzuk a saját stratégiánkat, és megnézzük, hogy hogyan bánunk ezzel a kérdéssel. Egyetértek azzal, amit Reimer is mondott, mindenképpen a bizottságra nyomást kell gyakorolni, hogy adjanak egy javaslatot nekünk, de ki kell használni az időt arra, hogy a saját prioritásainkat megtaláljuk, kialakítsuk a saját politikánkat, és először is a bizottságra, utána először is a bizottságra kell nyomást gyakorolni, utána pedig ki kell dolgozni a saját stratégiánkat. Portas. Portas úr. Eu iria concentrar-me um pouco sobre... Szeretnék a stratégiára koncentrálni. Hallottuk Böge kollégának a hozzászólását, ez inspirálja a következő gondolatokat. Kétségeim vannak, vajon nem lehetséges-e, hogy kettő utat lehetne bejárni? Ugye van az az út, amelyet a bizottság és a tanács nem tart kívánatosnak jelenleg, pedig ez járandó körbe igazándiból, nevezetesen meghosszabbítani a jelenlegi pénzügyi tervet. A kérdésem a következő. Amennyiben új pénzügyi terv születne 2013-tól 2020-ig szólóan, és csak 2020-ban kerülne sor arra, hogy korrekciókat hajtsunk végre, majd a abban a törvénykezési ciklusban, akkor nem igazán tudom, ha ez következne be, hogy milyen észszerű politikai feltételek állnának elő, hogy a 2014-től 2020-ig tartó pénzügyi perspektívát olyan alapokon vitassuk meg, amelyek mások, mint azok, amelyek érvényesültek 2013-ig, vagy érvényesülni fognak 2013-ig. Gondoljunk itt továbbá a saját forrásoknak a kérdésére is. Meg vagyok győződve arról, hogy annyiban, amennyiben az Európai Unió költségvetését alapvetően a tagállamok forrásaiból finanszírozzuk, mindig is egy negatív addícióról, negatív összeadásról lesz szó. Egy ilyen képletben fogunk gondolkodni, mert hogy a tagállamok mindig a legkisebb összeggel szeretnének hozzájárulni ehhez a költségvetéshez. A véleményem az, hogy új pénzügyi terv egy szükség, hanem tulajdonképpen itten a jelenleginek a meghosszabbításáról kell, hogy beszéljünk. Igazándiból persze nem tudom, hogy ez a legjobb megoldás, a legjobb válasz-e az új kihívásokra, az új stratégiákra. Van egy olyan gondolat, amely a gazdasági és pénzügyi válsággal foglalkozó átok bizottságnak a következtetéseit kellene, hogy képezze. Nevezetesen szükséges a 2020-ig tartó stratégiát megtámogatni, négy vagy öt olyan projekttel vagy programmal, amelyek mint egy kemény magvát képezik a fellépéseinknek, és amelyek igénylik az Európai Uniós finanszírozást. Igazándiból nem tudom, hogy a tanácsot, illetve a bizottságot mi vezérli abban, hogy ne hosszabbítsák meg a jelenlegi pénzügyi tervet. De talán ugyanazok az okok álltak elő, mint azok, ö, amelyek 2014 utáni periódusra vonatkoznak, nevezetesen igazándiból nincsenek jó alapjaik arra, hogy ezt, ezt csinálják. Oui. Igen, és amikor elkészült a rántotta, akkor lehet, hogy az ember nem tudja megemészteni, de tojást már nem lehet belőle csinálni. Vogan úr. Köszönöm szépen, elnök úr rövid ideje vagyok itt ebben a szakbizottságban, de lenyűgöző a szakértelem, amivel rendelkezik a szakbizottság, és hát nagyon tetszett Reimer úrnak az ismertetése ma reggel, nem csak a tartalom miatt, hanem hogy beszélt, és közben kávét is tudott inni e, Bőge úr, ez is már önmagában is lenyűgöző volt annyi minden zajlik egyszerre, Úgyhogy mm, fontos, hogy ennyi mindent tudjunk egyszerre kezelni, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, 20-20-as stratégia, novemberben az ötödik kohéziós jelentés az idén, és egy csomó más dolog. A bizottságnak fel kell ismernie, hogy nagyon sok dolog zajlik egyszerre. Két opció van igazából. Az egyik az, hogy a jelenlegi eh, pénzügyi eh, terv eh, folytatódik úgy, ahogy eddig, és megvárjuk a következő időszakot, vagy pedig radikálisabbak vagyunk a félidős felülvizsgálatnál, és mi ezt szeretnénk, meg kell vizsgálni a plafonokat, nem biztos, hogy mindegyiket meg kell nyitni, de prioritásokat kell felállítani, szerintem meghatározni, hogy milyen fejezeteknél van szükség más plafonokra. Úgy gondolom, hogy más lehetőségeket is ki kell használnunk, például a globalizációs alapról vitet kell folytatni, hogy ez állandóbb jelleggel működjön, rugalmasság, ugye két 100 millió euró, ezt ki kell ugye bővíteni, ma délelőtt sokat beszéltünk a rugalmasságról, itt például nagyobb rugalmasság lehetne a költségvetésben ennél az eszköznél. Persze a tagállamok majd ellenzik, nem akarják most a költségvetést növelni, úgyhogy nehéz döntéseket kell majd keresztül vernünk. Fontos ezért lefolytatni a vitát arról, hogy melyek a prioritásaink, mit akarunk, és az is fontos, hogy megnézzük, megvizsgáljuk, hogy mi az, ami elérhető, megvalósítható a félidős felülvizsgálatnál. Köszönöm szépen, kedves kollega, Van Tup úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy technikai jogi jellegű kérdésem lenne a rendelettel kapcsolatban. Nem tudom, hogy esetleg a bizottság képviselője ezt meg tudja válaszolni. Egy dolog nem világos számomra. A 8.3-as pontban azt mondják, hogy a költségvetési folyamaton belül a tanács az Európai Parlamenttel együtt hozza meg a döntést. És az a kérdésem, hogy itt minősített többségről van szó, és igazából ez egy másodlagos struktúra Tudom, hogy van egy olyan döntés és egy bírósági döntés, amelynek keretében belül egy ilyenfajta struktúra nem lehetséges. Most a kérdés az az, hogy most mi, mihez kell igazodnunk a bírósági döntéshez, vagy mihez? Tehát azt szeretném megkérdezni, ki tud nekem erre választ adni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Herzog asszony inkább mint az ipari bizottságban a költségvetésért felelős person szeretnék még jelezni néhány érkező nehézséget az iter a kozloduji és a space policy mellé. érkezni fog a low carbon energy infrastructure érkezni fog az esfri lista a set plan én azt hiszem hogy az ipari bizottságban teljes egyetértés van ezekben a kérdésekben tehát részünkről a nyomás nagyon nagy lesz a költségvetési bizottság felé az összes párt részéről úgyhogy erre mindenképpen készülni érdemes hogy ne a két bizottság egymással vitatkozzon hanem együtt találjuk meg az utat. köszönöm. Köszönöm szépen Edith, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Szerettem volna a jelentés készítő egy megjegyzésre felhívni a figyelmét a bizottságnak. Szeretnék arra figyelmeztetni, hogy mi stabilitást szeretnénk a jogi programokban is, jogalkotási programokban is. Szeretnénk az egyszerűsítést, de nem szabad arra használni az alkalmat, hogy mindent túlbonyolítsunk. Azt szeretném, hogyha a következő finanszírozási periódusban, amikor mindenfajta szabályokat újraalkotunk. 53-at, 36-ot találtam ezekből, tehát szerintem csak azokat a dolgokat kell tényleg megváltoztatni, amit tényleg szükséges, hogy megváltoztassunk. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót a bizottságnak, üdvözlöm a főigazgató urat, mielőtt Reimer lezárná a vitát, két-három észrevételem lenne. Egyértelmű, hogy még soha nem fordult elő ilyen helyzet, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ugyanis, mint eh, ahogy Görán Fern emlékeztetett rá, eh, a tagállamok költségvetési helyzete nagyon aggasztó, az euróövezeten belül is egyes tagállamoknak a partnereik, vagy a nemzetközi pénzügyi közösség segítségére van szükségük, és a közösségi költségvetést alapvetően a tagállamok finanszírozzák. Másfelől a Lisszaboni szerződés hatályba lép, jogi és politikai lehetőségeket, jogokat ad arra, és intézményeket is biztosít hozzá, hogy az Európai Unió hatékonyabb legyen olyan területeken, ahol a miénk a vezető szerep, mert hatékonyabbak vagyunk 27-en, mint külön-külön. Nos, jól látjuk, hogy amennyiben nem ragadjuk meg, és amikor többes szem első személyben beszélek, az összes intézményre gondolok, az első évtől kezdve a lehetőséget arra, hogy pénzügyileg is megvalósíthatóak legyenek ezek az új szakpolitikák, akkor még évekig nem fogjuk tudni ezt megvalósítani. Tehát egyfelől láthatják, sose volt ennyire kevés pénz, másfelől sosem volt ennyi várakozás, és ekkora politikai lehetőség, hogy tegyünk valamit. Én attól félek, hogy az összes intézményben olyan eljárások jönnek majd létre, amelyek ö, kiáltó módon rámutatnak erre az ellentmondásra az álmok és a költségvetési realitások között. A költségvetési realitások meg fognak jelenni, amikor az ambíciókat finanszírozni akarjuk. Nem akarok sok példát hozni, de az egész 20-20-as stratégia a szakbizottságok javaslataiból alakul ki. Herzog Edith az előbb kedvesen jelezte, hogy nyomást fog gyakorolni Reimerre. Reimer nagyon örül ennek, de Edith nem egyedül fog nyomást gyakorolni, hanem 20 szakbizottság fog nyomást gyakorolni. És ez olyan állásfoglalásokat fog eredményezni, amelyeket a parlament elfogad, és amelyben szerepel, hogy a Lisszaboni szerződés minden lehetőségét ki akarjuk használni, de ezzel szemben ott vannak a pénzügyminisztereink, ahogy Görán Fern is mondta, akik szeretnék, hogyha minden menne tovább a megszokott kerékvágásban, Számukra amikor 2006-ban a politikai döntés megszületett a több éves keretekről, semmi nem történt, a Lisszaboni szerződés nem létezik, a pénzügyi válság nincs, a kopenhágai elhatározásokat elfelejtjük, maradunk a korábban elhatározott szigorú keretek között, és ráadásul a lehető legnagyobb marzsokat próbáljuk kialakítani. Persze, marzsok azok már alig-alig vannak, nem deciméterekben, hanem mikronban kell majd mérni őket. Ellentmondással állunk szemben, félelmetes ellentmondással, ezt meg kell haladnunk, meg kell oldanunk, minél hamarabb döntenünk kell, mert mindjárt a szavazásnál látni fogjuk, hogy a GMS űr föld megfigyelő program finanszírozásánál már is felvetődik a finanszírozási nehézség, hogy a jelenlegi pénzügyi keretből ezt az alapvető fontosságú űrprogramot nem tudjuk finanszírozni. Ez az első ilyen találkozásunk, de minden ülésünkön ilyen problémáink lesznek mostantól kezdve. Helga Kozladújról fog beszélni, az atomerőmű leszereléséről, az atomerőmű biztonságáról, nem tudom mit fog javasolni, de eh, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi pénzügyi terv eh, terhére nem tudjuk ezt sem megvalósítani. A bizottsággal, a tanácssal konszenzusra kell jutni, hogy 2010-ben a munkák megindulhassanak, de a következő évekre megint ugyanilyen óriási problémaként nehezedik, ez is ránk. Akkor ezek után megkérdezném a főigazgató urat, hogy kíván-e észrevételt tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú ez a vita, és amint ön is jelezte, ez egy teljesen politikai jellegű vita. Ön helyesen hangsúlyozta, hogy nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egyfelől politikai ambíciók jelennek meg, másfelől ismerjük, hogy mekkorák a költségvetési lehetőségek, és milyen nehézséget jelent a válság az egész EU-ban. Ezért az Európai Bizottság tisztában léve a felvetett szempontokkal, azért a maximális ö, ö, belátás jegyében kíván fellépni. A bizottság által javasolt minden intézkedést finanszírozni kell, hogy legyünk képesek. Úgyhogy minden olyan javaslat, ami önök előtt az asztalon van, a jelenlegi pénzügyi tervből finanszírozható azt is szeretném elmondani, ahogy többen emlékeztettek itt rá, mivel a bizottság kihasznált minden rugalmasságot az elmúlt években a pénzügyi terven belül, a Galileo finanszírozására, a Food Facility finanszírozására, a gazdaságélénkítő program finanszírozására. A az alapvetően a kettes fejezetből az egyes fejezetbe átcsoportosított összegek 8,3-8,4 milliárd eurót tesznek ki. Ez nem elhanyagolható. Szeretném hangsúlyozni, hogy a pénzügyi terven belül ö, rendelkezésre álló ö, rugalmasságot ö, teljes mértékben kihasználtuk a ö, különböző ö, aktuális nehézségek ö, kezelésére. Jó, most szeretnék áttérni a mai problematikára a bizottság rendelet javaslata áll önök előtt a Lisszaboni szerződés hatályba léptetésére, megvalósítására. Valóban technikai a megközelítésünk ugyanis a Lisszaboni szerződés jogi következményei egyértelműen meghatározhatók és kezelhetőek oly módon, hogy új jogi keretek között a Lisszaboni normák keretében fogadjuk el a költségvetést. Április 28-án megjelenik a bizottság jelentése a pénzügyi keretek működéséről és a legutóbbi szakbizottsági ülésen beszéltünk erről, önök megkérdezték, hogy mit fog tartalmazni ez a jelentés, akkor jeleztem, hogy még a ö, bizottság javaslatának a tartalmáról nem tudok beszélni, még mindig nem, mert csak a bizottság testülete rendelkezik jogkörül, hogy az orientációkat meghatározza ha a körülmények úgy diktálják, akkor meg fogjuk tenni a szükséges javaslatokat. A kérdés az, hogy mikor tegyük meg a javaslatokat. Csak úgy a levegőbe tegyünk javaslatokat, ahogy mondani szokás? Vagy pedig pontos szakpolitikai oldalról alátámasztott, finanszírozási igényekkel alátámasztott javaslatot tegyünk. Úgy gondolom, hogy kell érdemi javaslatokat, és finanszírozási javaslatokat is tenni, tehát tartalmiakat is, és finanszírozásiakat is. Azt gondolom, hogy nehéz úgy plafon emelést javasolni, hogyha nincs konkrét kihívás előttünk, nincs konkrét finanszírozandó intézkedés. Úgyhogy az intézményközi megállapodásról szóló jelentés és a 2011-es költségvetés tervezet április 28-án fog rendelkezésre állni. Pár szóban a pénzügyi terv kihirdetéséről is szólnék. Teljes mértékben tiszteletben tartom azt az érvelést, amelynek értelmében ilyen javaslatot tesznek egyes képviselők. Azonban két dolgot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Azonban a pénzügyi terv minden meghosszabbítása azt jelenti, hogy az alapszabályokat át kell alakítani, újra kell tárgyalni. Vagyis a közösségi jogot meg kell vizsgálni. Ez egy nehéz feladat, összetett feladat, és nem vagyok benne biztos, hogy érdemes lenne egy ilyen rövid időre teljesen átalakítani a jogszabályokat. Másfelől szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez nem egy örömteli munka, hogyha prorogálni kell a pénzügyi tervet két évre. Ez azt implikálná, hogy érdemi vitát kívánunk lefolytatni az erőforrások elosztásáról. Ez azt jelenti, hogy vagy két évről, vagy hét évről szól a vita, de ugyanolyan jelentős vita lenne ez. És a bizottság attól egy kicsit tart, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ami két évről szóló érdemi átalakítást jelent, és utána újra le kell azt folytatni. Ez azt jelenteni, hogy négy évig kellene a parlamentnek és a bizottságnak a pénzügyi tervről egyeztetni. Két év tárgyalás arról, hogy a pénzügyi tervet hogyan tudjuk további két évre meghosszabbítani, aztán euh, még két év az új pénzügyi terv kialakítására. Mi a bizottságnál nem vagyunk meggyőződve róla, hogy az időnket így tudnánk a legjobban kihasználni, és így tudnánk az intézmények, a közösségi intézmények hatékonyságát növelni. Egy utolsó gondolat, elnök úr, a nyolcadik cikk harmadik bekezdésével kapcsolatban, a pénzügyi keretek adaptációjával kapcsolatban, ahogy a rendelet tervezet is jelzi, a költségvetési eljárás keretében kerülne sor erre az adaptációra, kiigazításra, vagyis minősített többséggel kell ezt elfogadni. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy az intézményközi megállapodás keretében, annak jelenlegi formája alapján ezt a döntést is minősített többséggel hozzák. Itt ebben nem javasolunk módosítást az elfogadásnál és mi a bizottság részéről úgy ítéljük meg, hogy fontos rendelkezésről van szó, ami növeli a pénzügyi terv rugalmasságát, a jelenlegi pénzügyi terv rugalmasságát. A alkalmazkodási képességünk, a rugalmasságunk, itt a tét. Ennyit akartam mondani, elnök úr. Válaszként a különböző érvekre, felvetésekre, amelyek elhangzottak. Köszönöm. Köszönöm szépen, főigazgató úr, még hárman kérték a szót. Lezárom a hozzászólói listát, mert aztán a szavazás következik. Jutta, Görán Fern és Godmanis úr. Jutta, tessék. Köszönöm szépen. Igazából nem is akartam hozzászólni, de hogy most a főigazgató úr, aki természetesen eh, nem szállhat bele a mi politikai vitánkba, ezt teljes mértékben megértem, de mivel arról beszélt a főigazgató úr, hogy eh, azzal kell szembenéznünk, hogy eh, gazdasági és pénzügyi válság van, és emiatt a költségvetésünk nagyon korlátozott és szigorú, ehhez valamit mondanunk kell. A jelenlegi költségvetési keretet 2006-ban döntöttük el. Akkor még fényévekre voltunk attól, hogy pénzügyi válság legyen, vagy akár erre gondolhattunk volna, és ezért a bizottság, a tanács nem hivatkozhatnak arra, hogy az európai politikát nem lehet finanszírozni a mostani gazdasági válság miatt. Van egy pénzügyi tervünk, és ezért javasolt akkoriban a tárgyaló csapatunk a review-t, ezt a review closed, ezt az átnézési záradékot. Ezt a parlament arra találta ki, hogyha már lesz egy ilyen áttekintés, akkor ne egy, ne a nulláról indulnunk, ne, ne hogy mindent megnézzük és úgy hagyjunk mindent, hanem hiszen a review szóval a revisionre gondoltunk, tehát a, arra, abban reménykedtünk, hogy a tanács a bizottsággal együtt majd az idő folyamán az idők folyamán okosabb lett a tárgyalásokat illetően, és abban reménykedünk, hogy valóban egy józan reakciót kapunk a tanácstól, illetve a bizottságtól is. Tehát arra kérem önöket, hogy ne mindig a jelenlegi 2010-es helyzetre vonatkoztassanak, ne ezt használják ürügyként, hiszen a keret, amelyben dolgozunk, az már sokkal régebbi. Merci, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Grand Fern. Csak röviden szeretnék hozzászólni mindenhez, amit a főigazgató úr elmondott. Nem igazán értem, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy meghosszabbítást eszközölünk, akkor figyelembe kell venni minden következményt. De nem igazán értem azt, hogy a két éves meghosszabbítás, illetve a következő pénzügyi tervhez miért kellene két külön tárgyalás? Miért nem lehetne ezt 2 plusz 5 évre megtárgyalni. És nem kellene itt 7 évről tárgyalni. Lehet, hogy ez sokkal több papírmunkát eredményez, de a mi célunk az az volt, hogy egy tárgyalás legyen a meghosszabbításról, illetve a következő időszakról. Tehát 2 plusz 5 vagy 7, ez nem igazán túlságosan komplikált. Godman úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid kérdésem lenne a főtitkár úrhoz. A papírokban, a dokumentumokban a több éves keretről beszélnek, illetve a tárgyalásokról. Az ötödik bekezdésben van egy új szakasz a kohéziós politikákra vonatkozólag, és itt nem csak technikai kérdések jelül, merülnek fel. Lehet, hogy plusz információt tudnak erről adni. Mert amit itt javasolnak, az az, hogy mivel a GDP között 2005-ben különbségek voltak, akkor, amikor ezt a keretet létrehozták, nagyon érdekes változások voltak a tagállamokban, és meg kell nézni azt, hogy a GDP akár 5%-kal jobban is fluktuálhat, tehát vagy felfele, vagy lefele. És a kohéziós politikákban az van benne, hogy az Európai Bizottság majd megnézi ezeket, és korrigálja a kohéziós pénzeket, amelyeket kifizetnek a tagállamoknak a GDP változások függvényében. Tehát ez lehet vagy felfele, vagy lefele, és ez 3 millióra korlátozódott és valóban ezek a változások végre fognak -e, végbe fognak-e menni ezen javaslat esetében, és ez hogyan fog kihetni a 2B-re, hiszen ez egy új javaslat, ez a korábbiakban nem volt benne. Nagyon örülnék annak, hogyha valamilyen fajta választ kapnék erre, nem feltétlenül ma, hanem akár később is. Sí. Reimer, quelle conclusion tires-tu de... Reimer, milyen következtetéseket tudsz levonni ebből a hosszú és tartalmas részletesből? Köszönöm szépen ezt a nagyon intenzív vitát, és köszönöm szépen a nagyon érdekes megjegyzéseket, és azzal kezdenék, amit Gorán Fern mondott végezetül. Úgy gondolom, hogy nagyon okos válasz volt ez a bizottság aggodalmaira, a dupla munkát, illetően, illetve a rövid időt, illetően. Az e legutóbbi tárgyalásokkor 50-60 együttdöntési téma volt, és igazán nehéz volt mindent elintézni. Tehát itt is el kell azon gondolkodni, hogy hogyan, le, hogyan lehetne ezt az ambiciózus meghosszabbítást elérni, például a pénzügyi terv esetében 2020 esetében 2020-ig hogyan lehetne ezt a opciót figyelembe venni. Ez egy nagyon érdekes téma, de hát ez mindenképpen a tanácstól függ. A politikai ö, célunk a legfontosabb, az egyes lépésekről később is lehet vitázni majd, és lehet, hogy a tanácsnak is egy kicsit másképp kellene gondolkodnia, nem csak az alapján, hogy hogyan végeztük el korábban a munkánkat. És felmerül a kérdés az is, hogy el lehet ezt képzelni, hogy a Grand Firm által idézett dolgokat illetően a 2011-es költségvetési vonalakkal kapcsolatban, Felmerül a kérdés, hogy milyen helyzet előtt fogunk állni 2012-ben majd. Az első modell fogja megvalósulni, ugye 2020-ig tartó, és lehet, hogy ebben a nehéz helyzetben meg tudjuk szavazni a 2020-ig tartó pénzügyi keretet, anélkül, hogy meg lenne a szükséges rugalmasság, és a 2020-ig tartó terv bebetonozódna, és így a globalizációval kapcsolatos felelős, európai felelősséget lehet, hogy nem tudjuk vállalni. Azt mondanám, hogyha az Európai Bizottság javaslata a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban, illetve a tanács javaslata ezt illetően a Költségvetési Bizottság szempontjából nem lesz megfelelő, akkor az is elképzelhető, hogy nemet fogunk mondani, és nem adjuk meg a hozzájárulásunkat. És ezt a plenárison is megerősíthetjük. És újabb tárgyalásokat kezdeményezünk, hogy javítsák a javaslatokat. És akkor már az öt éves pénzügyi tervnél ö, tarthatunk, a parlament számos lehetőséget használt ki a Lisszaboni szerződésből, például az, hogy nemet mond. Például ezt a Swiftnél is megmutattuk, megmutattuk azt, hogy jobb, hogyha velünk beszélnek előre, mint hogy, és nem, nem utána tudjuk azt is, hogy mit történik az, hogyha nem, ha nemet mondunk, a korábbi év felső plafonja lesz érvényes. Ez vonatkozik a több éves keretre, illetve a bizottság technikai jellegű módosításaira. Akik korábban tárgyaltak velem, azok tudják, hogy nem technikai jellegű kérdésekről tárgyaltunk, a hármas pontban benne van az, hogy a költségvetést megfelelő módon kiigazítják. Így egyértelmű az üzenet. Még vissza fogok térni a bizottságra, de először arra szeretnék reagálni, amit a kollégák elmondtak. A költségvetési semlegesség kérdése természetesen csak egy mese, és nem fogunk felállni majd, és a Lisszaboni Review elemeket követelni, mert ezekkel kapcsolatban még nagyobb problémák lehetnek az elkövetkező két-három évben, hiszen állandóan változni fognak a politikai prioritások a különböző kategóriáknál. De szeretném elmondani azt, hogy a teljes költségvetésben teljes mértékben lehetséges az, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot költségvetés semlegesen finanszírozzuk az Európai Bizottságot, illetve a titkárságot arra kérném, hogy állítsák össze a számokat, a tagá- amelyek a tagállamok külügyi szolgálataira vonatkoznak. Én a német számokat ismerem, 200 2000 2200 a központi adat. A világon összességében 2700 ember van, ezen kívül több mint ezer delegált van a különböző minisztériumokból. Tehát 13 ezerre jön ki a teljes adat. Szeretném látni például a Franciaország és Spanyolország, nagy-britániai adatokat. Gondolom, hogy itt sokkal magasabbak az adatok. Hogyha az Európai Parlament, illetve az Európai Unió, illetve a tagállamok együtt szeretnének dolgozni, és szeretnék elkerülni a dupla munkát, és ennek a munkának a részének kell lennie, akkor a nemzeti parlamenti kollégákkal, illetve a kormányokkal beszélni kell arról, hogy nekik mennyi humán erőforrásuk van az egyes egyes külügyi szolgálatoknál. És ugye ez mit jelent költségvetés szempontjából, hogyha ezt megnézzük, akkor fantasztikus számokat lehet látni, hogy nemzeti szinten mi a helyzet. És az Európai Diplomáciai Szolgálatról beszélni így már kevésbé lesz fontos, és akkor a tanácsnak erről kellene beszélnie, és a pénzminisztereknek is hozzá kellene ehhez szólniuk, akik mindenképpen költségvetés semlegességre törekednek. Úgy gondolom, hogy otthon is le kell folytatni ezt a vitát a kormányokkal. És nyilvánosan kell folytatnunk ezt a vitát, főként amikor a számokról beszélünk ilyen dimenzióban. Összességében jut ez nem csak a külügyi szolgálatot illeti, hogyha megnézzük az ügynökségeket, például az Európai Élelmiszerügyi ügynökséget, az EFSA-t, vagy ha megnézzük Németországot, hogy milyen reakció jött onnan, akkor csak a kockázatbecslés esetében két ügynökségünk van az élelmiszer területén. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottságaként el kell mondanunk azt, hogy vannak állásorolásaink, határozataink, de otthon senki sem gondol arra, hogy az otthoni struktúrákat megnézze költségvetési szempontból. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes gyakorlat, és ezzel erősíteni lehetne az érveinket. Összességében, ami ezeket a kérdéseket illeti, mi sokkal tisztességesebbek vagyunk, őszintébbek vagyunk, mint a tanács. Az Európai Tanács 3%-ot adott a kutatásra, tehát 150 millió a tagállamok részéről. Hát ennek is lesznek majd költségvetési vonzatok, hogy akarjuk ezt elérni, és átcsoportosítással ezt nem lehet egyedül elérni. Vagy például a fejlesztés politika 0,7% az európai szinten egy közepes szint. Tehát azt jelenti, hogy 30 millió hiányzik a nemzetközi ö, ígéretekből. Persze fel kell tenni ezt a kérdést is, hogy a helyes prétásokat szabjuk-e meg, hát erről is beszélni kell. Úgy gondolom, hogy többször említettük már a többi éves programok félidős értékelését. Ezt a lépést is meg kell tennünk. Előre kell lépnünk ezzel is, de ezek később lesznek majd, mint a Lisszabon releváns részek tárgyalásai. Mégis ezt a munkát is intenzíven el kell végeznünk, főként amiatt, amit Inge Gressle is elmondott, ugyanis tudjuk, hogy plusz politikai kötelezettségvállalásra és prioritásra van szükség, kettőt már elmondtam, és ezeket tükrözni kell a költségvetésben is. Ugyanakkor az a probléma is felmerül, hogy bizonyos politikai területeken, amelyeket mi fontosnak tartunk, a számvevőszék piros lapot mutat nekünk. Különböző okokból. Olyan okokból, amelyek az eljárásokhoz kötődnek, túl bonyolultak a folyamatok, hibák jelennek meg, és bizonyos hibaszázalékok megjelennek. Mielőtt még a következő pénzügyi tervet megkezdenénk meg kell néznünk, hogy a kutatás területén is gondok vannak a számvevőszék szempontjából, tehát mindenképpen ezt ki kell értékelni. Én azt várom, hogy az Európai Bizottság, illetve ezen parlament szakbizottságai elvégezzék a házi feladataikat, ne nehezítsék a dolgokat, hanem és ne és ne támadják azt, amit két órán keresztül át tárgyaltunk a bizottsággal. Tudjuk, hogy a két intézmény mennyire hanyagul bánik bizonyos dolgokkal a költségvetésben. Mindenképpen nyilvános vitára van szükség azzal kapcsolatban, hogy itt tévedésről van ez szó, vagy akár csalásról van szó. És mindenképpen le kell zárnunk ezt a vitát, mert így nem tudjuk a prioritásainkat, a politikai prioritásainkat megfelelő módon megvédeni a nyilvánosság előtt és a programok között lesz majd verseny, és állandóan csak arról lesz szó, hogy minek van a legnagyobb európai értéke. Összességében osztom azt, amit a spanyol kollégám elmondott a midterm review-val kapcsolatban, A Lisszaboni javaslatokkal kapcsolatban meg kell mutatni a politikai példásokat, és Már mondtam néhány dolgot azzal kapcsolatban és amit Ferm, illetve Portes úr is elmondtak a jóváhagyással kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogyha nem jók a javaslatok, akkor a parlament mindig nemet mondhat, nem szabad, hogy a kormányok nyomást gyakoroljanak ránk, de az előttünk álló ö, intézményközi megállapodási tárgyalások, illetve a több éves keretről szóló tárgyalások kapcsán mi döntöttünk átmeneti szabályozásról. Tehát igazából van időnk az őszi költségvetés egyeztetésig. Tehát így nem sürget semmi bennünket. Lehet, hogy gyorsan meg tudunk állapodni, hogyha jók a javaslatok, hogyha nem, akkor tárgyalni kell, és tényleg el kell gondolkodni azon, hogy legyen egy politikai költségvetési áttekintés. Engedjék meg, hogy gyorsan még mondjak valamit azzal kapcsolatban, amit a főigazgató úr is elmondott, gazdasági válság. Jutta erre már reagált, én mindig azt mondom, hogy miért mi a költségvetésről beszélünk, illetve a 2020-szal kapcsolatban mindig is a better uh, regulation a legfontosabb, a better legislation, a jobb jogalkotás. És uh, a költségvetési uh, fejlesztés kapcsán majd mindig beszélni kell a célokról, a Lisszaboni uh, szerződésről, és utána kell beszélni a költségvetésről. Tehát mindig a politikai célokat kell uh, látnunk, és ezt kell összeegyeztetni a költségvetési lehetőségekkel. De az Európai Bizottság tisztelt főigazgató úr döntenie kell arról, hogy mit, mit akar a bizottság, beszélt különböző javaslatokról a Lisszabont illetően, és majd egyszer lesz valami. Ahelyett, hogy ezt a ominózus novemberi non-papert eh, emlegetnénk, amelyet persze az Európai Bizottság bármikor közreadhat, az Európai Bizottságnak ki kellett volna használni a nyári szünetet arra, hogy azzal foglalkozzon, amely a legfontosabb, mégpedig a Lisszaboni szerződés végrehajtásával minden kisbetűs részt figyelembe véve a szerződésben. Hogyha ez most nem lehetséges, akkor az Európai Bizottság tulajdonképpen nem végezte el a feladatát és az Európai Bizottság, mint intézmény, a biztosi kollégium most dönteni, biztosi kollégiumnak döntenie kell arról, hogy mit akar tenni. Hogyha továbbra is ebben az eljárásban csak a tanácsra fog hallgatni, vagy inkább a Lisszaboni szerződés lehetőségét, következményeit figyelembe véve a szerződések őreként valóban a parlament mellé áll-e. És felmerül a kérdés, és emiatt, tisztelt elnök úr, felmerül az a kérdés, hogy nem lehetne egy további vitát kezdeni a bizottsággal, a bizottság elnökével, mint ahogy azt tettük a non-paper esetében is, illetve annak értékelésével és lehet, hogy fel kellene szólítanunk az Európai Bizottságot arra, hogy gondolja át az álláspontját, és eszközöljön javításokat. És második lépésként azt javasolnám, hogy a következő ülésünkön ezt a kérdést még egyszer vitassuk meg. Lehet, hogy jó lenne egy szóbeli kérdést intézni egy rövid, precíz állásfoglalással a Lisszaboni szerződésről. Ezt a plenáris elé tárnánk, és akár a plenárisra vitázhatnánk is erről, és ennek alapján beindíthatnánk a megfelelő eljárást. Szerintem ez lenne a megfelelő megoldás a jelenlegi időpontban. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Valóban szükséges volt ezt a vitát lefolytatnunk, és mindenki értékelheti, hogy milyen kiváló maga söptyű volt ez a vita. Kettő politikai következtetés vonnék le a magam részéről, akár csak máskor a költségvetésekkel kapcsolatosan, legyen szó az éves költségvetésről, vagy a több éves kitekintésről. Nagyon fontos az, hogy kéz a kézben dolgozunk együtt a bizottsággal. Ehhez arra van szükség, hogy kezdeményezőek legyünk, és így módon tudjunk hatni a bizottságra, miként arra is törekszünk, hogy megértsük a bizottság álláspontját. Köszönetet mondanék főigazgató úrnak, hogy jelen van itt a körünkben. Landowski biztos úrral beszéltem, és meghívtam egy következő találkozunk, találkozóra, amely meghívást elfogadta. Egy magasabb szintű politikai szinten tudjuk majd ezen kérdéseket körbejárni, mert hogy, mint hogy látható volt, hogy a technikai kérdéseken felül ott vannak a nagy politikai döntések, amely meghatározzák az összes egyéb eldöntető kérdést főigazgatótól megtudtuk, hogy április 28-án tervezi a bizottság, hogy jóvá hagyja a többéves pénzügyi keretre szóló értékelését. Ez az egyik dolog. A második következtetés politikai, amelyet levonnék bőge kollégáknak hozzászólása után, a következő. Mint ahogy Görán Felmés jelezte, szükségünk van arra, hogy megfogalmazzuk azt, hogy mi is a parlamentnek a célkitűzése, és mindenek előtt a Költségvetési Bizottságának a célkitűzése. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, szükség van arra, hogy egy nyilvános vitát folytassunk le, ennek a keretében, illetve a plenáris ülésnek a keretében tudjuk megerősíteni az álláspontokat a 115-ös házszabályra tudok itt vonatkozni, szóbeli kérdésre, vagy pedig egy 58 cikk keretében hozott állásfoglalásra is sor kerülhet, amely arra alapozódhatna, hogy megállapodunk egy korábban megfogalmazott jogszabályban, vagy pedig ö, szövegjavaslatban, akár rendelkezésben, rendeletben. Na, erről majd még beszélünk a koordinátorokkal. Egy biztos, hogy a következő hetekben javaslom, hogy indítsunk el egy ilyen folyamatot, miközben tovább folytatjuk a kapcsolat tartást a bizottsággal, és meghívjuk volt kollégánkat, Landowski biztos urat. Köszönöm szépen, akkor és most lezárom ezt a vitát. Időközben visszatért körünkbe Helga, úgyhogy még a nyolcas pontra sort kerítenénk röviden, mielőtt a szavazásokat ö, lefolytatnánk. Helga, összefoglalná számunkra néhány percben azt, hogy hol is tart a gondolkodás a kosztodói erőműnek a leszerelésével kapcsolatosan a Költségvetési Bizottságunknak feladata, hogy véleményt nyilvánítson a e tekintetben. Thank you, Chair. Rendben van, köszönöm szépen, elnök úr. Talán csak a fő problémákat említeném meg. Nyilván emlékeznek rá, hogy novemberben az utolsó egyeztetésnél a kozlodúi leszerelés kapcsolatban a 2010-es évi munkák finanszírozásáról beszéltünk, illetve a rugalmassági eszköz mobilizálásáról volt szó, 75 millió eurós összeggel. Most azonban további finanszírozási lehetőséget kell találnunk. 225 millió eurót 2011-től 2013-ig terjedő időszakra, és elvileg az egy A fejezetből kellene finanszírozni ezt. Másfelől viszont, amint ma délelőtt hallottuk, a az elkövetkező években nagyon kicsik a márzsok itt ebben a fejezetben, úgyhogy az a kérdés, hogy találunk-e pénzt itt, vagy pedig újfajta pénzre, többé-kevésbé friss pénzre lesz szükség, és erről tárgyalásokat kell folytatnunk a leszereléshez egyértelműen összefügg a GMES-sel is a kérdés, mekkora összegek vannak az 1A-ban, illetve milyen más megoldások lehetségesek. Két opciót készítettem elő, a rendelkezésre álló információkon múlik mindez, vagy az első opciót választjuk, ami az 1A fejezettel összeegyeztethető, vagy egy másik opciót választunk, ahol tárgyalni kell. Még egy problémát szeretnék megemlíteni. Az Euratom szerződést több alfejezet szerepel a költségvetésben, amelyeket leszerelésre fel lehet használni. Azonban az Euratomnak az eredeti célja egészen más volt, mint a jelenlegi leszerelési hát, szándékunk. Lehet, hogy új jogalapot kell keresni, erről el kell gondolkodni. Az idén szerettem volna ezt mindenképpen megemlíteni, ez a, az egész vitának a részét képezi érzi, mármint, hogy általában el kell gondolkodni arról, hogy a, az atomerőművek biztonsága leszerelése hova sorolható. Úgyhogy kérem majd a kollégák reagálását, hogy merre haladjunk. Mindez persze a tágabb helyzettől is függ, hogy hogyan alakul a költségvetés hogyha az 1A-ban valósítjuk meg, akkor más prioritásokat sorolunk, ezzel hátrébb erről dönteni kell. Egyébként a kozdodói atomerőmű leszerelésére mindenképpen szükség van a pénzre, ez politikailag nem lehet kérdéses. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga. Helga tehát egy felhívást intézett a kollégákhoz. Inge hallotta ezt meg mindek, mindenek előtt. Inge. Személyesen én a második opciót támogatnám, hogyha megnézzük az egész ügyet, akkor az Európai Bizottság azért tartozik nekünk egy magyarázattal. Szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan van az, hogy az első szakaszban 75 millió van. Számomra itt az EU önkéntes támogatásáról van szó. Nem igazán tudom, mikor döntöttünk el, senki nem mondta ezt. A, hogyha látom azt, hogy mi történik a kozlodóinál, akkor azt látom, hogy már egy fél milliárdot biztosítottunk az erőműnek, semmi gond ezzel. De hogy ha az erőmű még mindig nincs megfelelően átépítve, és azt mondják, hogy ismételten benítják az erőművet, akkor valóban arra kell, ahhoz kell ragaszkodni, hogy valóban arra használják a pénzt, amire mi azt adtuk, vagyis ezt leszereljék ezt az erőművet. Tehát szeretném megkérdezni a bizottságot arról, hogy most itt egy politikai döntésről van ez szó, hamarosan itt van ismételten október, és azt szeretném megkérdezni, mi a helyzet valóban. A bolgár kollégáknak azt mondanám, hogy semmi gondom Bulgáriával, se pedig kozlodóival, én csak nem szeretem ezt a teljes átláthatatlanságot, a múlt évben volt egy jelentés a bolgár és a román eszközfelhasználásokról, és ott is már beszéltek arról, hogy fél milliárd euró ment kozadóinak. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen tisztáznunk kell. Merci Inge. Köszönöm szépen, Inge, Lenszki asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni néhány fontos tényre. Nagyon összetett módon járunk utána, hogyan lehet forrásokat találni, és ez azért van így, mert a bizottság javaslatot fogalmazott meg a leszerelésre, az első négy egységre, kozlodói egységre vonatkozóan a 2010-es keretben. Éppen ezért, ha ki is lehet kedve is, arra törekedtünk, hogy feltárjuk meg azok a lehetőségek arra, hogy az első 75 milliót biztosítsuk a rugalmasági eszköznek a réven. Ez úgy tűnt, hogy 2009-nek a végén lejátszható ügy. Ennek a keretében határozhatott meg a kozdodúi erőműnek a sorsa, és az volt a kérdés, hogy van-e kellő politikai elszántság. Remélem, hogy létezik ez, mind a bizottságnál, mind a parlamentnél, nevezetes, hogy megtaláljuk a kellő forrásokat. Egy biztos, mindez, ha nem valósul meg, akkor megkérdőjeleznek azok a programok, amelyek ugyanazon költségvetési sorban szerepelnek. Hagy húzzam alá azt is, hogy a néppártnak a javaslata, mégpedig az a javaslata, hogy lehetőséget találjon arra, hogy felülvizsgálatra kerüljön sor, mégpedig a több éves pénzügyi keretnek a felülvizsgálata lehetőséget biztosíthat ahhoz, hogy a tanácssal megvizsgáljuk azt, hogy a további 250 milliónak a rendelkezésre bocsátására sor kerülhessen. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan fajta megoldás lehet, amely hozzáférhetővé teheti ezen összegeket az intézményközi megállapodás keretében. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, hagyj emlékeztessem önöket arra, hogy akkor, amikor a pénzügyi tervet, a 2007-2013-as tervet megvitattuk, akkor a tanács elfogadta azt a gondolatot, hogy a felső értékek bekerüljenek, vagy az alá bekerüljenek a leszerelési költségek, illetve a biztonságos ö, átalakítások az összes olyan erőmű esetében, mint amilyen a Csernobil típusú, nem is tudom, milyen kódszámra hallhatnak ezek a típusú erőművek, tehát mindazon erőművek esetében, amelyek nem biztosítják a nyugat-európai atomerőművek biztonsági szintjét. De minthogy akkoriban sem Bulgária, sem pedig Románia még nem volt tagja az uniónak, azt tudtuk persze, hogy 2007-ben fognak majd bekerülni, de a tárgyalások ugye 2005-2006-ban zajlottak. Éppen ezért a tanács megtagadta azt, hogy a kozlodúi erőműnek a támogatása bekerüljön ebbe a tárgyalási körbe. Ez ami egy abszurdum volt. És hát ide jutunk most el, és hát erre emlékezett kolléganőnk, illetve Helga is utalt arra, ugye, hogy kötesek vagyunk eredményeket produkálni. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy nem végeztek, végeztessük el, végezzük el azokat az átalakításokat, amelyek nélkülözhetetlenek a biztonságos feltételek biztosításához, Kozlodúj esetében, meg másút is. De ugyanakkor nincsen forrásunk erre, ez is tény. Jean-Luc Duán két szót, nem, összetévesztettem őt Kelfin úrral. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék további érveket felvetni Helga javaslatával kapcsolatban, de mindenek előtt Ingeborg kérdése teljesen helytálló a pénz felhasználásával kapcsolatosan. Mindenki szeretné látni, hogy minden euró jó helyre kerül-e. akár csak a másik két ország esetében, Litvánia és Szlovákia esetében, ahol EU támogatást kaptak atomerőművek, különleges európai szembevőszéki nyomonkövetés zajlik majd, úgyhogy módunk lesz betekinteni a pénz felhasználásába. Abszolút szükséglet az, hogy ezeknek az összegeknek az elköltését felügyeljük. Most visszatérnék Helga javaslatára. Úgy gondolom, hogy támogathatjuk az első opciót, a következő érvek alapján mondom ezt. A Kozlodút, mint más programokat is egyébként, a marsba beszámítani azt jelenti, hogy a mars nagyon jelentősen csökken. Hogyha a plafonok újra tárgyalására készülünk a több éves terv esetében, az azt jelenteni, hogy itt csak a kozladói programról tárgyalnánk újra, de nem ez a jó elképzelés véleményem szerint, hogyha felülvizsgálatot akarunk, hogy arról hosszasan beszéltünk Reimer jelentése kapcsán, a félidős felülvizsgálat kapcsán, hogyha felül akarjuk vizsgálni, hogy milyenek a programok, mik a prioritások, és mozgásteret akarunk hagyni az Európai Uniónak, hogy további lehetőségei legyenek a költségvetésben, akkor ne ebből a programból, ebből a konkrét programból kiindulva tegyük meg az újra tárgyalást. Úgy gondolom, hogy három javaslattal szemben a GMS, a kozlodói és a három hatóság finanszírozása vetődik fel ma. Mindenképpen érvelhetünk azzal, hogy nincs márzsunk, és újra meg kell nyitni a tárgyalásokat a éves keretekről a tanácsa. Szerintem kozlodói lehet az egyik érve mellett, de ne legyen az egyetlen érv. És hogyha el akarjuk érni azt, amiről az előbb beszéltünk, akkor szerintem minden érvet fel kell sorakoztatni, hogy tényleg mm, ö, megvalósuljon az újratárgyalás a több éves pénzügyi tervről. Köszönöm szépen, kedves kollega. Azt hiszem, hogy megnyugtathatjuk önt. Nem akazadó lesz az egyetlen érv a többletpénzkérése mellett. Anjensen. Nos, röviden egészíteném ki azt, amit ketten mondtak már. A kettes opció mellett vagyunk, egyértelmű, hogy nincs elég mozgásterünk, márzsunk egyébként. Gören Fern. Több prioritás is elhangzott, egyesek azt mondták, hogy az egyes opciót mások a kettes opciót támogatják de igazából abban egyetértünk, hogy mit akarunk. Lehet, hogy van egy harmadik opció. Az én elképzelésem az lenne, hogy próbáljunk meg észszerűsíteni, akár GMS-ről, e akár kozlodóiról van szó, mindig ugyanazt az érvet mondjuk, használjuk fokozatos megközelítés a GMS-nél, technikailag befér a plafon alá a bizottság javaslatai alapján, de nagyon sok politikai problémát vet fel úgy, hogy nyomást gyakorolunk a bizottságra, hogy tárgyaljuk újra, mert az egy a fejezetben nem fér bele mind ez a sok dolog. Úgyhogy a két opciót fúzionáljuk, és olyan fokozatos lépésenkénti megközelítést alkalmazunk, mint a GMS-nél, tehát mondjuk azt, hogy ugye technikailag lehetséges, de politikailag újra tárgyalásra van szükség. Akkor következetesek vagyunk a GMS esettel, és akkor ez megfelel az MFF vitáról Reimer által tett javaslatnak is. Köszönöm, Görran, hogy kiterjesztetted a lehetőséget erre, hercogasszony. Köszönöm, én csak Ingeborgnak válaszolnám hogy amikor a legutóbbi ciklusban Kozlodújról szavaztunk, tényleg ugyanolyan helyzet volt, hogy a litván és a szlovák atomerőmű kompenzációt kapott az EU-tól, ahogy Lamassur elnök is mondta, és Kozadói csak azért nem kapott, mert a bolgárok később csatlakoztak. Úgyhogy az ITRE szakbizottságban is kimondtuk, hogy azonos elbánásra van szükség minden atomerőmű esetében, és szerintem ez volt a helyes döntés ez nem lehet kérdéses. Sajnálom, hogy ebben a vitában újra felvetődött, hogy helyes volt a döntés. Szerintem mindenkit ugyanúgy kell kezelni, és Görennel egyetértek, hogy az elkövetkező néhány hónapban az étrétől egy csomó mindent fel fognak vetni, a low carbon industry, az ITER, sorolhatnám, mindenképpen el kell döntenünk, hogy most egyenként küzdünk meg ezekért a pénzekért, vagy pedig egy csomagban kezdeményezzük a tárgyalást a tanácssal, a bizottsággal, hiszen lépésenként szeretnénk előre haladni, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy mindenki nyerjen az ügyön. Köszönöm szépen. Salvador, aki azóta már a Playstation-t is tudja használni. presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyobb lenne a konzisztencia, ha összhangban lennénk a GMS-sel kapcsolatossal módosítókkal, illetve ugye a két opcióval kapcsolatos módosítása gondolok itt. Tehát minden összhangban lehet a pénzügyi kerettel, ezt mondanám, amennyiben bizonyos dolgokat átütemezünk, átprogramozunk, de ugyanakkor, mint hogy elhangzott, politikailag ez nem elfogadható. Tehát például a Koszló Dui második részletnek a elfogadása. Úgy vélem, hogy Gören Fernek a javaslata a leg következetesebb, és lehetővé teszi azt, hogy közös álláspontra jussunk, és ugyanazt az álláspontot érvényesüljük, mint a többi program esetében. Persze nyilvánvaló az, hogy technikailag biztosítani kell mindezt a jelenlegi keretekkel, és így politikailag ez elfogadható lesz, tehát értenék ezzel az állásponttal. Elnök, köszönöm szépen, Szelvador, köszönetet mondanék az összes, összes ö, ö, hozzászólónak, akik válaszoltak Helga kérdéseire. Milyen válaszokat fogalmaznak Helga? Um, yes, uh, I do. Igen, látom, hogy mi Görán érveinek a háttere. Technikailag ez kompatibilis, politikailag pedig nem, és ezért újra kellene tárgyalni. Ennek az lenne a következménye, hogy egyeteművé kell tenni azt, hogy ugyanaz a megközelítésünk, mint a más témákban, például a gms ben ugyanaz a megközelítésre van szükség, nem lehet azt mondani, hogy most ez kompatibilis, a más kérdésben pedig ez nem kompatibilis. Tehát egyértelművé kell tenni azt, hogy ugyanaz a megközelítésünk minden egyes kérdésben, és így ez a megoldás, ez oké okay lenne számomra, de ennek kihatása lesz a GMES kérdésre is. Köszönöm szépen! Másként szólva, úgy lehet ezt az eszmecserét azt hiszem összefoglalni most, hogy a Költségvetési Szakbizottság nem szeretné, hogy a kozlulóiból ö, egyfajta túsz lenne. Kötelesek vagyunk eredményeket produkálnunk. Megállapítjuk azt, hogy a maradék összegek a marsban nem teszik lehetővé azt, hogy ezeket tegyünk itt a finanszírozási igényeknek, de ugyanakkor elszántságunk az, hogy eredményt szeretnénk produkálni, ugyanúgy, mint a gms az esetében. A politikai szándék teljesen nyilvánvaló, és hogy a jelentéstevő is megfogalmazta, meg sokan a hozzászólók között, fontos az, hogy egy konzisztens álláspontra helyezkedjünk mindezen kérdésekkel kapcsolatosan, azon kérdések tehát, amelyek gyakorlatilag ugyanúgy, ugyanolyan módon vet, merülnek fel itt és ö, ott, és ö, persze egészen más politikai prioritásokról van szó, ugye van a GMS űrprogram, ö, a Dui kérdéskör, egy atombiztonsági kérdéskör, de egy biztos, hogy mindkét esetben meg kell, hogy találjuk a forrásokat, és az is világos, hogy ezek a források nem magától adódóak, ha csak nem nyírbáljuk meg az összes egyéb költségvetési tételt. Hagyj emlékezzesek az ütemezésekre. A jelentés tervezetet, véleménytervezetről van szó, majd 7-én áprilisban fogunk megvizsgálni, 12-én lesz áprilisban a határidő a módosítókra, és a Költségvetési Bizottság 27 és 28-án ülésezik azért, hogy majd szavazon is, és az ECON szakbizottságnak fogunk véleményt produkálni, amely szakbizottság majd negyedikén fog májusban szavazni, és Strasbourgban, júniusban a plenáris ülésen kerül majd napirendre ugyanez a kérdéskör. Kedves kollégák, most áttérünk a szavazásokra, mégpedig a 13-as napirendi pontra, és kezdjük akkor most a szavazás Damian Abadnak a jelentésével kapcsolatos, amely az ITRE számára jelent most egy nyilvánítást a részikről. Azt hiszem, hogy sikerült egy olyan kompromisszumra jutnunk, amely remélem, majd meglátjuk persze a szavazásnak a révén, szóval remélem, hogy többséget fogunk tudni a vélemény mellett kialakítani a szakbizottságunkban. Mindenki megkapta a szavazási listát? Kezdhetjük a szavazást? Kérdezem. Minden rendben? No, akkor a kompromisszumos módosítók szavazásával kezdjük. Nem? Mégsem? Bon, alors est-ce que maintenant les Igen, most már a szocialisták tudják már, hogy ki szavaz közülük. Igen, nagyszerű. Egyes kompromisszumos módosító mellette. Köszönöm, ellene. Egy tartózkodás, nincs tartózkodás, jóváhagyva. Kettes számú kompromisszumos javaslat, mellette, köszönöm, ellene. Egy tartózkodás, nincs tartózkodás, jóváhagyva. Innét kezdve következnek a cikkek. Ötös módosító, amelyet a kompromisszumos javaslat nem fed le mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás többséggel jóváhagyva. 12-es módosító hercogasszonytól me, jelentős mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 13-as lefedi az egyes kompromisszumos javaslat. Hatassat szintén lefedi ugyanaz. Éppen ezért jönnek a preambulum bekezdések, 9-es módosító lefedve, a kettes nincs lefedve, a jelentéstevő támogatja. Mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás jóváhagyva. Tízes lefedve a kettes kompromisszum által, hármas lefedve az egyes kompromisszum által, 11-es Hercegedit részéről szavazásra kerül, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás jóváhagyva ugyanolyan többségekkel a négyes módosító következik a jelentéstevőről, mellette, ellene, szintén többséggel jóváhagyva. jön a jogalkotási javaslat, nagyon gyorsan át tudjuk ezt tekinteni, mert hogy az 1-es, 7-es, 8-as módosítót lefedi az egyes számú kompromisszumos módosító, kompromisszumos javaslat, éppen ezért zárószavazás mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, jóváhagyva, egyhangúan mínusz egy szavazatot, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevőnek, és mind azoknak, akik hozzájárultak a kompromisszumnak az eléréséhez. Következik most pedig a 14-es pontról szóló ö, szavazás. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodás Alap igénybevétele először is Litvánia számára ruházati termékek gyártása témakörben. Barbara az előtt a jó a témának. Köszönöm szépen, elnök úr! Ö kaphatni kell néhány percet arra, hogy prezentáljam ezt, vagy nagyon tömören kell, hogy ezt tálaljam. A válasz az elnök részéről legyen nagyon tömör. Köszönöm szépen, kedves kollégák, figyelmükbe ajánlom az Európai Globalizás Alkalmazás Alap igénybéve vételét, amelyet szeptember 23-án tárt elénk Litvánia 2009-ben. Elbocsátásokról van szó több vállalat esetében, amelyek mind a ruházati iparákban dolgoznak, illetve a butolgyártásban is. És mindez a gazdasági és pénzügyi válságnak a következménye a fogyasztók kevesebbet szánnak ilyen termékekre, növekedett a munkanélküliség is, növekedett a munkanélküliség is, csak úgy, mint a kereskedelmi hiány kereskedelmi mérlegnek a hiánya. Éppen ezért szükség van arra, hogy 491 dolgozót megtámogassunk, akik a ruházati termékek gyártásában dolgozik, mint egy 500 ezer eurós összeg mértékig, nem 5000, hanem 500 ezer, 5000 az túlságosan alacsony összeg lenne. Itt az elbocsátásokkal kapcsolatos továbbá ez a támogatás 600 ezer eurós mértékben a bútoriparnál, ahol szintén elbocsátásokra került sor. Aztán 2009-ben a bizottság figyelembe véve azt az értékelést, amelyet végeztek ezen két kérelem tekintetében arra a következtetése jutott, mármint a bizottság, hogy összhangban van a kérelem, mint kérelem az alapról szóló rendeletnek, illetve a hozzányúzási intézményközi megállapodásnak a költségvetési hatóságok már három javaslatot jóvá hagytak 8 milliós euró mértékéig. Amennyiben ez a két kérelem szintén jóvágyásra kerül, akkor az teljes összeg 9 millió eurót tesz majd ki. Következésképpen még az alapból tehát az alapból 490 millió euró marad rendelkezésre. Ez így világos? Nem tudom. Ha igen, akkor kérdezem az elnöktől, hogy folytathatom-e. Köszönöm, hogy igen bólogatott a fejével, az Ample bizottság, a foglalkoztatási szakbizottság támogatólag nyilvánult meg Litvánia ezen két kérelmével kapcsolatosan. És itt most utalnék Portás úrnak és kollégámnak a módosítójára, amelyet támogatok, és aki azt vetette föl, hogy gyorsuljon fel a kifizetés a globalizáció alkalmazkodási alapból számára származó kifizetések gyorsuljanak fel, és azt hiszem erre lehetőség van, és nincs is szükség arra, hogy külön szavazunk a két kérelemről. Elnök, köszönöm szépen. Tehát akkor a 14-es és a 15-ös pontot is lefedjük. Portás úr, aki a szerző ennek a módosítónak, szót kért. Köszönöm szépen, rövid leszek. Ugyanis mindez a pangással kapcsolatos, mit is észlelünk? Azt, hogy novemberben az Európai Parlament támogatólag nyilvánult meg, három ö, átcsoportosás tekintetében ö, ír, illetve meg a kérelmek futottak akkor be. Aztán decemberben további három kérelem futott be, Ausztriát, volt az egyik szerzője, egy pedig Svédországtól, illetve egy pedig Hollandiától származott. Amennyiben jól tudom, február közepetájt, tehát korábbi eseményekhez képest két vagy három hónap eltolódásával az átutalásokra még mindig nem került sor. Kérdés. Kérdésem most az, hogy azóta bekövetkezett az átutalás, meg történt az átutalás, vagy sem? Második kérdésem, miért ennyire időgegyes mindez? Elnök, a bizottság képes válaszolni azonnal ezen kérdésekre, vagy a későbbiek során teszi majd ezt meg? Főigazgató úr. Elnök úr, sajnos nem tudom ezekre a kérdésekre választ, úgyhogy majd hagyjam meg közvetlenül Portás úrnak a válaszomat. Elnök, köszönöm szépen, valóban nagyon fontos kérdésekről van szó. Akkor most azt mondanám, hogy Portás úrnak a módosítóját megkaphatták elektronikuson, elektronikus úton, azért felolvasom most. Egy új bekezdés került be az anyagba, kettő fel, abban angolul olvasom fel. Hangsúlyozza, hogy sok jelentkező van az EGF-re, és ezért az eljárást javítani kell, felhívást intéz a bizottsághoz, hogy mérje fel, hogy a tagállami jelentkezés, pályázás és a pénz kifizetése között eltelő időszakot hogyan lehet lerövidíteni, és hogy intézzen jelentést erről a parlamentnek. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Egy ellenszavazat elfogadtuk. Akkor az egész jelentést, Barbara egész jelentését szavazásra bocsátom, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Tartózkodás Ja, akkor ez volt az első, a második jelentésnél gondolom ugyanaz a többség, ki van mellette, a bútoripar ellene tartózkodás, ugyanaz a többség alakult ki. Köszönjük szépen Barbarának, és most átadjuk a szót Godmanis úrnak, aki a 16-os cikk előadója. Köszönöm, elnök úr! Nagyon röviden, már többször beszéltünk erről, nincsenek módosítók, viszont Súrján úrtól hallottam tegnap, lehet, hogy az EPP két módosítót benyújt, ha igen, én támogatom őket, szóval az egyik az, hogy ha növeljük a kifizetéseket, hogy a javaslatot támogatjuk, 2% szociális alap, 4% kohéziós alap, akkor 1,7 milliárd euróról van szó. 8,2 van a költségvetésben. Hogyha az egész 8,2-t 2010-ben megvalósítjuk, akkor ö, módosító költségvetésre van szükség a 0,7 milliárdos többlet érdekében. De ha ez nem teljesül, több oknál fogva, akkor ez tartalék, nincs módosító költségvetés. Hogyha a tegnap halott javaslat fennmarad, akkor támogatom jelentéstevőként. De csak emlékeztetnék rá általánosságban ez a bizottság szándéka, amit később a tanács megváltoztatott, támogatnánk 2008-2009-ben több mint 10%-kal csökkent lelassult gazdaságú országokat. Öt országról van szó. Nem többletpénzt fizetnénk ki a pénzügyi keretekből. A bizottság az előzetes kifizetéseket növelni, a szociális alapnál 2%-kal, kohéziós alapnál 4%-nál, annak érdekében, hogy hatékonyabban fel lehessen szívni ezeket a támogatásokat. Az első javaslat júliusi a bizottságtól érkezett, sokkal több pénzt kértek, a tanács azonban ezt nem fogadta el. Ennél az oknál fogva támogatom Camino Regi jelentéstevő jelentését. Ha kérdéseik vannak, válaszolok rájuk. Nagyon jó, köszönöm szépen, László. Köszönöm szépen, elnök úr. Szokássá vált szakbizottságunkban, hogy szóbeli módosítókat nyújtanak be a jelentéstevők ennek a szokásnak a jegyében a tegnap megvitatott kis változtatásokat az egyes módosításnál, a, ha szükséges szót betettem, a második ö, részét felolvasom az egy a módosítónak vagy pontnak, és felhívást intéz a bizottsághoz, hogy ö, kiegészítő vagy módosító költségvetést nyújtson be, amennyiben a további kifizetési előirányzatokra lesz szükség 2010-ben. Ez kompromisszum a részünkről, és hogyha jól értettem, a szocialista párt is egyetért. Hát mi nem támogatjuk azt az elképzelést, hogy legyen módosító költségvetés, de ezzel a megfogalmazással el tudjuk fogadni és az egyeztetésen is blogban tudunk szavazni részemről. Nagyszerű, tehát úgy látom, hogy itt a visszajelzések a, támogatják ezt a konszenzussal, és a jelentéstevő úr is egyetért, ugye? Rendben. Akkor kérdezem azt, hogy az összes módosított most ö, egyben, blokkban ö, szavazásra tudom-e bocsátani? Tehát a módosítás módosítáját is beleértve tehát ki van mellette, kérdezem, köszönöm szépen, ellene, egy ö, ellene tartózkodás, ö, ellene volt? Bocsánat. És ott egy tartózkodás. Kettő tartózkodás van akkor. Tehát három ellenszavazat és kettő tartózkodása a többség mellette van a módosítóknak, úgyhogy ezeket jóvá hagytuk. Köszönöm szépen Godmanis úrnak is. Most pedig áttérünk a 17-es pontra, amely Álvar úrnak a jelentése, a Schengen információs rendszernek a korszerűsítés, korszerűsítéséről. Itt egy sor módosító ö, született, amelynek a szerzője, a ö, szerző saját maga blogban szavazhatunk ezekről? Igen, igen, támogatják ezt, tehát nem nincs ellenvetése tekintetben? Akkor blogban, tehát egyben javaslom az összes állaró módosítót. Ki van mellette? Ellene? senki, tartózkodás, senki, tehát teljes az egyhang, egyhangúság, úgyhogy gratulálok a, a kollégáknak, ami ritka persze, ment ez a hagyhangúság a szakbizottságunkban. Ez akkor a 17-es pont volt, most pedig a 18-as napi rendi pontra térnünk át. Itt is vannak módosítók, ugyan azok, tehát ugyanez a dolog, tehát itt is egyben javaslom, hogy szavazzunk, gondolom ugyanolyan fajta szavazat ellenek alakulnak ki, mert végig is eh, ugyanaz a megfogalmazás van mindkét szövegben, senki sem ö, tartózkodott, senki sem volt ellenese, tehát kettes győzelem akkor ö, Álvaro kollégánk számára. És végül kettő átcsoportítási kérelem, amelyek az globalizációs igénybe, alap igénybevételének felelnek meg. Surján László az előadó, itt is tömbben javaslom, hogy szavazzunk, ki van mellette. Köszönöm szépen, ki van ellene, tartózkodás, köszönöm szépen, és természetesen itt ugyanaz a szavazásról van szó, a jogalapról. Más átcsoportosítási kérelem nem futott be, minden egyebet elvégeztünk, és akkor belekezdtem az ülést. Köszönöm szépen. Bon.